több éves terv a balti tengeri, tehát a közönséges tőkeáll a hering és a Sprat balti tengeri állományaira vonatkozó halászati tervről, és megadom a szót a biztos asszonynak. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Az Európai eh, Bizottság nevében és a halászati biztosunk eh, nevében eh, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek, a halászati bizottságnak, hiszen nagyon nehéz munkát végeztek, komoly munkát végeztek a közönséges tökehal, a hering és a sprat balti tengeri állományaira vonatkozó halászati terv témájában. A balti terv az első ilyen típusú terv, ez egy mérföldkő, ez a több éves tervek első példája. Ezek nagyon fontos eszközök a közös halászati politika reformjának megvalósításában, és ennek a legfontosabb elemének a megvalósításában itt a halászat fenntartható gazdálkodásáról van szó, és a kirakodási méretekről. Ami a regionalizációt illeti, a, ezzel kapcsolatban szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy a regionális együttműködésre felhívjam a figyelmet. Amikor e, a delegált jogi aktusok e, elfogadásáról van szó a regionalizáció keretén belül, az Európai Bizottság megfelel az alaprendelet e, előírásának a 18-as cikkben, illetve a a regionalizációs folyamat végrehajtásáról szóló alaprendelet rendelkezéseinek. A balti tengeri terv ez folyamatok összekapcsolódása több szereplő vette ebben részt, konszenzusra kívántak jutni a különböző felek. Ez a folyamat a balti halászati ipart, a jogszabályalkotókat és különböző érdekelt feleket vont be. Egy kiegyensúlyozott szabályozásra került ezáltal sor, a legfontosabb eh, aggodalmakat figyelembe vette ez. A két eh, jogszabályalkotó megegyezése mintaértékű az új típusú többéves tervek számára. Ez egy nagyon fontos eh, pont más tengeri térségekre is, amelyek számára ezen régióknak a fejlődése fenntartható hosszú távú tervezést tesz lehetővé. Nagyon nagy örömmel tekintek az együttműködésre önökkel, miközben az önök figyelmébe ajánlom ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen. a képviselője a szó, két percre. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Az új közös halászati politikának ez az első több éves terve. Nagyon nehéz volt ezt elérni, nagyon komoly tárgyalások állnak mögöttünk, az Európa Parlamentnek engedményeket kellett tennie. fenntartható halászatra törekszünk a balti tengeren. Minél hamarabb meg kell valósítani tehát ezt a több éves tervet, hogy 2017-re a kvótákat ki tudjuk alakítani. Az európai intézményeknek fel felelősségteljesen kell fellépnie, és meg kell mutatnunk azt, hogy az ígéreteink, az elkötelezettség mindig megvannak. Nagyon fontos az is, hogy tervezhető legyen az iparág jövője, és ezt kérem a, biz- ezt kérem a bizottságtól és a tanácsról is. Kérdésem, hogy a teljes megengedhető kifogásra milyen tervei vannak a bizottságnak az új tervvel kapcsolatban, mire lehet számítani, illetve elképzelhető-e az, hogy ezt a maximális kifogható mennyiséget nem lehet használni. Tudományos tanács a nyugati tőkeharra vonatkozóan elég aggasztó, nagyon kicsi az állomány, a tanács viszont sajnos nem figyelt oda a tudományos tanácsra. Ennek eredményeképpen most a tudósok azt mondják, hogy véget kell vetni ennek a halfajtán, ezen halfajta halászatának. Új szabályokra van szükség tehát, hogy ilyen típusú problémákkal meg tudjunk küzdeni. Tíz hónapig tárgyaltunk a tanács a bizottsággal. Most viszont arra van szükség, hogy az alapszabályzás, arra van szükség, hogy az alapszabályokat betartsuk ezen terven keresztül, Fentartható és gazdaságilag is életképes módon kell a halászatot folytatni, hogy ne legyünk veszéllyel a környezetre. Szeretném, hogyha mi hamarabb meg tudnák valósítani ezt a tervet. Köszönöm. Köszönöm. Roduszt asszony. Másfél perc. Köszönöm szépen. Nagyon intenzív tárgyalások voltak, nagyon hosszú tárgyalások voltak. A holnap szavazandó szöveg a megreformált közös halászati politika egyik új eredménye. És nyolc trilógus zajlott. Nagyon sok energiára volt szükség, hogy a parlament és a tanács közötti hullámokat egy kicsit csendesítsük. De szerintem ezeknek a hullámok nem kellett volna ilyen viharosnak lenniük. Ezeket azonnal le lehetett volna csillapítani. Szeretném megköszönni Valensa úrnak a munkáját, és ahogy elkészítette a jelentését, hiszen ennek az volt az eredménye, hogy a parlament pozíciója is megtalálható az anyagban. A parlament, a bizottság és a tanács tíz hónapon keresztül állandóan tárgyalt, főleg eh, ami a állomás, állomány pusztuláson alapuló legnagyobb fenntartható hozamra vonatkozik. A alaprendelet kitételeit végre kell hajtani. A tanács ezt elutasítja, és a rugalmasságot hangsúlyozza. A végén egy kompromisszum született, ami például itt az állománypusztulás számait illeti, a rugalmasság csak bizonyos feltételek mellett valósul meg. És a parlament itt szigorúbb biztonsági intézkedéseket is kért. Vélemények szerint ezt a több éves termet, tervet végre kell hajtani az idén. Ez azt jelenti, hogy a tanácsnak igenis el kell végeznie a házi feladatát, hogy ez a törvény legkésőbb augusztusban megjelenjen hivatalos formában is. Ezért pedig arra van szükség, hogy itt segítsünk a halászoknak, hiszen a régi balti tengeri menedzsment nagyon-nagyon rossz volt, és nagyon nagy állománypusztuláshoz vezetett. A jelenlegi helyzet alapján örülök, hogy a jelen tervben megkapjuk a támogatást, és hogy bizonyos halászati tevékenységeket le is állítanak. Ez máshogy azt is jelenti, hogy ez egy fenntartható halászati menedzsment ökológiailag és szociálisan. A jelen szövegben természetesen megvannak a határok, és a határokhoz pedig a halászati minisztereknek tartaniuk kell magukat. Ez az ökológiai fenntartatóság. Hosszú távon csak is így tudunk szociálisan és gazdaságilag is fenntartató lenni. Asszony, és hálás vagyok az anyagért, köszönöm. Merci, Madame Köszönöm szépen, Roduszt asszony. Ocs, képviselő következik, másfél perc. Pani Przewodnicząca, wieloletni plan zarządzania stadami do... Köszönöm, elnök asszony. Ez e, a több éves halászati terv a közönséges tőkehal, hering és a sprat érdekében nagyon fontos. És e, éppen ezért e, lehetséges lesz az, hogy támogatsuk a szakmát is. Az a lényeg, hogy figyelnünk kell az állományra. Figyelnünk kell az állomány puszulásra, biológiai egyensúlyra van szükségünk a balti tengeren. Éppen ezért kiegyensúlyozottan kell cselekednünk, de természetesen a sokszínűségét is fenn kell tartani. Néhány megjegyzést engedjenek meg ehhez. Nagyon fontos, hogy ez a regionális megközelítés visszatükröződjön a konkrét tervben is. A balti-tengeri halászat esetében minden szereplőt, minden érintettet be kell vonni. És amennyiben a halászati tevékenységet korlátozzuk, ezt pénzügyileg is ki kell egyenlíteni. Szükségünk van az ágazatra, szükségünk van az iparra is. A Balti-tengeren természetesen meg kell néznünk, hogy rendben legyenek az ikra rakóhelyek, és rendben legyenek azok a helyek is, ahol a fogják a halakat. Köszönöm. Torvald két percre. Igen, tisztelt elnök asszony, biztos úr. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, ez minden volt, csak nem egyszerű. De mégis azt szeretném befejezésképpen mondani, hogy két személynek köszönetet szeretnék mondani, Először is Valenza képviselőnek, aki nagyon jó anyagot állított össze, és mindig meghallgatott minket, és nagyon jó javaslatokat alakított ki. És Ulrike Ródusznak is szeretném különlegesen megköszönni, amikor elkezdtük a tárgyalásokat, amikor elkezdtük az új európai halászati politika kialakítását, akkor ő egy központi szerepet játszott, és nagyon nagy támogatást gyűjtött nekem. Tehát köszönöm szépen. Miért nehéz? Nagyon nehéz volt, mert a balti tenger egy nehéz helyzetben lévő beltenger. Nem nagyon mély, viszonylag szennyezett, alacsony a sótartalma, és nagyon sok állam van a partján, nagyon sok érdekkel. A balti enger tehát így néz ki. Legésze, legelőször is tudnunk kell ezt a helyzetet. És most először próbáltuk összehangolni a politikánkat. Tehát említettem, hogy különféle érdekek voltak, technikai nehézségek, és a, a halászati minisztériumban pedig nem nagyon figyeltek arra, amit az Európai Unió mondott. Egy probléma például az volt, hogy a közönséges tőkehal, illetve a heringe egyre nehezebben halászható, hiszen magas az állománypusztulás. Reméljük, hogy elérjük ezt a célt, reméljük, hogy a többi regionális tervre is érvényes lesz majd ez, amit most ki gondoltunk, és reméljük, hogy a halászatban meglévő érdekeket képviselni tudjuk. Még egyszer köszönöm. Merci, monsieur, madame. Köszönöm szépen. Házékan passzony következik. Másfél. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Niemand... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha jól tudom, akkor senki nem lehet teljes mértékben elégedett ezzel az éves tervel. Nos, nagyon fontos az, hogy fenntartható legyen a halászat. Nos, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan halászunk, nem szabad túlságosan nem szabad túlságosan mohónak lennünk, hogy minden erőforrását kiaknázzuk a tengereknek. Tehát nem normális az, hogyha lehető legtöbb halat akarjuk kifogni véget kell vetni a túlhalászásnak. Úgy gondolom, hogy a halászati terv a közös, ez a, ez a terv a közös halászati politikának nem tesz feltétlenül jót, úgyhogy a halászok megpróbálnak más megoldások felé fordulni. Ez a te, emellett, ezt a tervet nem lehet megvédeni, emellett nem lehet kiállni, Nem tudom, hogy holnap, amikor erről a jelentésről szavaznak, akkor nyugodt lelkiismerettel fognak szavazni? Gondolják csak meg, hogy milyen hatással lesz ennek Európára. Mi történik akkor, amikor nem lesz már hal a tengerekben és óceánokban? Ennek nem lehet örülni. És szerintem a támogatásoknak is véget kell vetni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, mindenképpen Valensa kollégának meg szeretném köszönni ezt a munkát, és hogy eh, sikerült a tárgyalásokat befejezni. Ez eh, az első olyan terv, amelyben a parlament és a tanács együtt szeretne határokat szabni a kihalászható mennyiség tekintetében. Nagyon kemény tárgyalásaink voltak. És eh, csalódott vagyok, hogy igazából nem sikerült a parlament ambíciózus pozícióját végig képviselni. Igazából a balti tenger nem egy akvárium, ahol mindent ellenőrizni lehet, hanem egy roppant érzékeny biotóp. És mindenképpen nagyon szigorú, fenntartható hozamot kell megszabnunk. Tehát igazából nem lehet, nem lehet az, hogy állandóan a maximális határ környékén halászunk. Tehát valahol lejjebb kellene hozni ezt a küszöböt. De igazából nem arról szól ez a tárgyalás. Nem arról szól ez a dokumentum, hogy mennyivel csökkentsük a legnagyobb fenntartató hozamot, hanem hogy mikor lehet többet halászni, és mennyivel lehet többet halászni, mint a megengedett maximum. Éppen ezért ez nem felel meg az Európai Unió és az Európai Parlament céljainak. De legalább egy pár védőmechanizmust is sikerült bevinni. És most jön egy első teszt, és már riasztó jeleket kapunk a tőkehal pusztulásáról, és ez egy nagyon rossz hír. Tehát a bizottságnak új javaslatokat kell előterjeszteni, hogy védjük a tőkehal állományát, kvótákat kell bevezetni, és várjuk a bizottságtól a kvótákat. Nem lehet az európai vizeket túlhalászni, nem lehet üresre halászni az európai vizeket. Teljes mértékben tisztában tartom, hogyha hozunk határozatokat, azonban semmi értelme nincs felhigított jogszabályokat hozni. Igazából szemfényvesztésről van szó, igazából csalásról van szó. Köszönöm. Merci. Monsieur... Köszönöm szépen. Mátó képviselő következik két perc. presidenta, señora comisaria. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen. Biztos az, hogy katasztrofális jövőképeket hallottunk az imént, de szerintem egyértelműen előreléptünk, és közelebb kerültünk ahhoz, hogy fenntarthatóbbak legyenek a halászati állományaink. Ez a mai nap nem csak azért fontos, mert van egy több éves tervünk, amely a közönséges tőke a herénk és a Spratbalti tengeri állományra és a halászatukra vonatkozik, hanem azért is, mert a jövőben regionális terveket is el fogunk fogadni a különböző halfajokra vonatkozóan a biomaszáról, a elhalási rátáról is ír ez a terv, szól ez a terv, de ne felejtjük el, hogy minden egyes intézménynek megvan a maga hatásköre, ezt tiszteletben kell tartani. A cél tehát az, hogy legyenek több éves terveink, amelyek figyelembe veszik az összes olyan szempontot, amely kapcsolódik a halászathoz. Tehát fenntartható és fenntartható és kiegyensúlyozott halászatról van szükség, de ne felejtjük azt sem, hogy a halászoknak azért meg kell tudni élni. Köszönöm. Másfél percre Szereo Santos kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, ön a jelentéstevőnek jelentéstevőknek gratulálni szeretnék. Valászó úr és Ródusz asszony kiváló munkát végeztek az árnyék jelentéstevőkkel együtt. Hónapokon keresztül dolgoztak azon, hogy az Európai Parlament álláspontját álláspontja a végleges változatban szerepet kapjon. Én egyes kontroversz módosító javaslatok jele, készítőjeként megállapíthatom, hogy ez a javaslat ezen fajt esetében a biomassa, illetve a legmagasabb kifogható mennyiség szempontjából fontos szerepet játszik, és ehhez hozzájárul. Nem gondolom, hogy a dolog lezárult, folyamatosan meg kell vizsgálni eh, azt, hogy a eh, közös eh, halászati politika célkitűzései még érvényesek-e. Ezen pozitív megértések mellett azt is el kell mondanom, hogy a földközi tengerben még mindig nagy károk vannak, és egyes fajok még mindig nagyon rossz egészségi állapotban vannak. Robusztus állományra van szükség a tengeri területek védelmére, és ezért követelem azt, hogy tengeri védelmi területek kereteket hozzunk létre. Annak érdekében, hogy ezzel az eszközzel és egy hiányzó preventív politika, politika miatt az ökoszisztémát hosszú távon károsíthatjuk. Fandálen képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, itt most balti tengeri, eh, tengerészeti tervről van, eh, halászati tervről van szó, szó. 2014-ben kezdtek meg a tárgyalások, eh, másfél év után most végre egy legislatív javaslat van az asztalunkon. Hosszú utat, utat tettünk meg, és egy több éves tervről van szó, a parlament számára is fontos ez. Én már beszéltem más tervekről is, például az északi tengerre vonatkozó tervről, de most már sokkal gyorsabb lehet a munka. Kvóták mellett döntöttünk, nekünk, az egyes tagállamok a saját kvótáikat, az egyes kvótákat megalapítatják. Ez az északi tenger szempontjából nagyon fontos, hiszen itt vegyes halászat folyik, és ezzel a rugalmassággal a, a maximális fenntartható hozamot biztosíthatjuk, és ez a célja a közös, a közös halászati politikának. Végül elnök asszony Valenza úrnak és munkatársainak köszönt netet szeretnék mondani. Hát fárasztott tárgyalások voltak, de sikeresek voltak. Bilbao Barandika képviselő következik. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valesza urat és a tárgyaló csapatot mindenképpen üdvözlöm, gratulálok nekik, hiszem a közönséges tőhal, Herég és a Sprad balti tengeri állományra és a halászatokra vonatkozó több éves terv kitárgyalásában nagyon fontos szerepet játszottak. Fontos az, hogy megállapítsuk, hogy milyen halászati kvótákat fogunk alkalmazni. Már több, há, már három, három éves tervet blokkoltak, mert blokkoltak a, a tagállamok. Nos, ez a fajta hozzáállás a tagállamok részéről azzal a hatással járt, hogy egyáltalán nem volt átlátható, hogy milyen módszerrel ítéljük oda a kvótákat, és egyáltalán hogy néznek ki a több éves tervek. Ennek áldozatául a halászok és hasonló foglalkozások estek. Ez nem az első alkalom erre. Azt szeretnénk, hogy hosszú távú, több éve, hosszú távú, tehát több éves tervek legyenek más területeken is, más régiókra vonatkozóan, és ez a, ez a tevékenység, a halászat megfelelő megérhetést biztosítson. Köszönöm szépen, Martínez kolléga következik, Torres Martínez kolléga következik. Egy perc. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy a balti tengeri halászatot globálisan kezeljük, tehát nem külön hal fajtákra lebontva. Fontosnak tartom azt, hogy a regionális megközelítésünk legyen, hiszen minden egyes minden egyes populációnak, minden egyes környezetnek saját specificitásai vannak. Úgy gondolom, hogy a halászokat kell ezeknek a politikáknak a középpontjába állítani, az életüket, a kultúrájukat vegyük figyelembe, nem szabad olyan szakpolitikákat kialakítani, amelynek a középpontjában nem az ember áll. Fentartható modellt, modellre kell törekedni a tagállamokon belül is. Nagyon fontos az is, hogy a kvótákat megfelelően tiszteletben tartsuk, és ne engedjük meg, hogy a nagy halászhajók a kis halászhajók kárára halászanak, és álljunk ki azok érdekei mellett, akik tiszteletben tartják a tenger, tengeri jogot. Köszönöm szépen. Kun képviselő, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani akik kitartottak az ügy mellett, és gyakorlati megoldásért szálltak sírra a Balti-tenger részére. Egy több éves terv keretében ez tervezési biztonságot hoz a halászatnak, és nehéz helyzetekben a pénzügyi kompenzációt is lehetővé teszi. A maximális fenntartható hozamról van itt szó. Ez a fenntartható hozam 5-6-10 évre vonatkozik, és ezért ez itt lehetséges kell, hogy legyen, hogy konkrét kritériumokkal, mint a bio massza és egyéb tényezőkkel tervezési biztonságot tegyünk lehetővé. Egyéb dolgok is módosításra kerültek, a e, célkitűzés, a halászati erőfeszítés vagy ráfordítás dokumentációja, a e, pénzügyi kompenzáció kifizetése a halászok számára. Köszönöm. Köszönöm. Márinyai Pinto képviselő következik egy percre. Congratulo-me Köszönöm szépen, gratulálni szeretnénk mindenkinek, akik ebben a tervben együttműködtek. Két, nagyon régóta dolgozunk a témán, főleg a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők mindenképpen dicséretet érdemelnek. Az Európai Bizottságnak lehet, hogy egy kicsit ambiciózusabbnak kellett volna lennie, hiszen itt valóban arról van szó, hogy ezek a fajok a tőkehal, a hering és a sprat állományai csökkenőben vannak a balti tengeren. Nagyon fontos a fenntartható hozam, a fenntarthatóság, illetve a tengeri környezet megtartása. Ez egy nagyon fontos cél a közös halászati politikában, hogy biztosíthassuk a maximális fenntartható hozamot egy olyan országnak, mint Portugália. Teljesen világos, hogy a nép, népesség nagy, jelentős része halászatból él, főleg a halászok, és mindenek előtt a, a halászati területek, illetve a tengervédelmen fontos szerepet játszik. Köszönöm szépen, Solc képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kolléganők, kollégák! A balti tenger több éves termé, tervével lehetőséget kapnak a Mecklenburg előpomerániai és a Schleswig-Holsteini halászok. És nagyon fontos az, hogy fenntartható halászat legyen a balti tengeren, de itt az akvakultúra és a halászat szempontjait össze kell hangolni a halászok szociális gondjaival. A Tengerkutatási Nemzetközi Tanács azt javasolja, hogy a balti tenger nyugati részén 85%-kal csökkentsék a közönséges tőkehal halászatát. Tehát amennyiben ténylegesen sikerül megvalósítani ezt a több éves tervet, akkor tényleg csak annyit fognak halászni, hogy a halak felszaporodjanak. És a szociális szempontot sem szabad elfelejtenünk. Hiszen a több éves terv támogatja a halászokat, megpróbálna támogatni az ellenőrzött mennyiség betartását. Köszönöm. Nous ouvrons le catch DI avec trois <laughs> interventions et nous commençons avec Monsieur Cap. Köszönöm szépen, Kapudor következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A balti tengerre vonatkozó több éves terv a balti tengerben élő legfontosabb halálományokra vonatkozik, és ezt megpróbálja fenntartható módon kezelni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon koherens terv, és megfelel a halászati politikának. Nagyon fontos, hogy, hogy friss tudományos adatok alapján állítsuk fel a terveinket, azt hiszem, hogy a régiót legjobban ismerő tudósok képesek arra, hogy a lehető leghatékonyabb tervet dolgozzák ki, illetve a lehető leghatékonyabb tudományos tanácsot adják. Én úgy gondolom, hogy más földrajzi területeken is hasonló módon kell kidolgozni a több éves terveket. Fentartható, fejle- fenntartható halászatra van tehát szükség, egyértelmű szabályokra, pontosan hogyan lehet kiaknázni a halászati állományt, és a fenntartható maximális hozam kérdését mindenképpen figyelembe kell venni, ezáltal továbbá kiszámítható is lesz a halászat. Köszönöm, Marias kolléga következik. Köszönöm szépen! Március 15-én, 2016. március 15-én a holland elnökségnek volt egy időszakos megállapodása. A három halfajta, a közösséges tőkehal, a hering és a sprat halállományára vonatkozóan. Ez három nagyon fontos halfajta a balti tengeren. Egy tanulmány is készült arról, hogy mit kell ahhoz elérni, hogy fenntartható legyen a halászat. Ez a három faj a balti tengeren ezen elv alapján kihalászandó, tehát fönn kell tartani a halállományt. Az Európai Uniónak nem csak az északi területek, hanem a déli területek felé is oda kell figyelnie. A görög halászat, halászokat korlátozza a trojka fellépése. Az égei tengeren a halászok nem képesek arra, hogy megéljenek a, fel, megéljenek a munkájukból. Köszönöm. Le trio htio bih svakako na početku čestitati. Köszönöm. Először is gratulálni szeretnék a kollégáimnak. Nyolc trilógus után sikerült megállapodást elérni. Sikerült ezt a több éves halászati tervet végig tárgyalni. Nagyon jó példa, ami követendő hiszen a balti tenger igazából egy beltenger, és nagyon érzékeny. Éppen ezért nagyon jó tervet kell kidolgozni a balti tengeret. De most valami másról beszélnék. Nagyon fontos, hogy kidolgozzunk hasonló terveket, például az Adriai tenger szempontjából nagyon-nagyon hamar szükségünk lenne erre. Valaki azt mondta, hogy bizonyos halfajták halászatot be kellene tiltani a balti tengeren. Ugyan ez vonatkozik az Adriára is. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak nekünk együtt, velünk együtt meg kell tárgyalni ezt. Köszönöm, Kelly úr. Kecsdi Nem, a bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani tisztelt képviselők a hozzászólásaikért, és a írásbeli kérdéseket természetesen majd megválaszoljuk, de most nagyon röviden szeretném megválaszolni kérdéseket, tehát két pont. Először is a több éves halászati terv a Balti-tenger számára az első ilyen. És a következők majd nem sokára követik és a bizottságnak pedig bizottságnak pedig kötelessége, hogy figyelembe vegye. By the commission end of August. Tehát mindenképpen augusztus végén, szeptember elején nyílbe kell ütni a megállapodást, a éves tervet, hogy eh, utána az októberi ülésig eh, elfogadjuk. A mi javaslatunk alapja ez a terv lesz. És remélem, hogy így is lesz, és remélem, hogy a tanács és a parlament majd minél hamarabb formálisan is aláírják. A bizottság figyelni fogja, hogy a tagállamok mennyire tartják majd be a kvótákat. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm tisztelt képviselők. Köszönöm szépen. Köszönöm, ezzel lezárjuk a vitát.